Ladies and gentlemen, good afternoon. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Azt hiszem, elkezdhetjük a munkát. Our point number one. Első napi rendi pontunk nyilvánvalóan szokás szerint a rend elfogadása. A következő változások történtek az eredeti javaslathoz képest. A hatos napi rendi pont a módosítások megvitatása, kísértékű követelések európai eljárása és az európai fizetési meghagyásos eljárás. Ezt a napi rendi pontot elhalasztjuk. 26-os napi rendi pont eszmecsere. A eljárás során az ártatlanság vélelme joga egyes vonatkozásainak és a saját tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítése, ezt a napi rendi pontot úgy szintén elhalasztottuk. Van-e valakinek ellenvetése, illetőleg javaslata a napi rendi ponttal kapcsolatosan? The agenda is deemed to be adopted. Akkor ezt a napi rendet így elfogadtuk. Az elnök közleményei, nincsenek közleményeim úgyhogy rá is térhetünk a hármas napi rendi pontra, az alábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása, illetve a régebbi jegyzőkönyvek elfogadása, hogyha az ülés végéig senki nem emel kifogást, a szeptember 24-25, illetőleg november 10-11-i ülések jegyzőkönyvével kapcsolatosan, akkor elfogadottnak tekintjük azokat. Négyes napi rendi pont. Az Európai Alapítvány FE statútuma köster úr kapja meg a szót, mint jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Örülök a lehetőségnek, hogy felvethetek néhány alapvető gondolatot az Európai Alapítványról szóló statútum témája kapcsán. Egy előzetes megjegyzéssel kezdeném. Alapvetően azt hiszem, mindannyian egyetértünk abban, hogy az európai alapítványok tevékenysége pozitívan hozzájárul a civil társadalom fejlődéséhez. Nagy mértékben hozzájárulhat a társadalom kohéziójához. Az európai alapítványok emellett fontosak lehetnek a tekintetben is, hogy a demokrácia és a szociális állam közötti összefüggés erősödjön. Ezáltal hozzájárulhat nagy mértékben ahhoz is, hogy az egyes polgárok esetében tapasztalható Európával kapcsolatos szkeptikus megközelítés orvosoljuk. Emellett azonban látnunk kell azt is, hogy milyen negatív vetületei vannak az alapítványoknak. Az alapítványok részben átvették azt a feladatot, hogy egész koncerneket vezessenek, például az IKEA vagy a Bertelsmann alapítvány esetében láthatjuk ezt, és adó pénzeket használnak fel politikai célok elérésére, megpróbálják a diskurzust meghatározni, befolyást gyakorolni. A német Bertelsmann alapítvány például határozottan sikra száll azért, hogy a nyugdíjakat, illetve az idősek ellátását, szociális ellátását erősebben privatizálják. Ez is egy olyan dolog, amit szem előtt kell tartani, amikor alapítványokról van szó. Az Európai Bizottság javaslatát tehát ebből a szemszögből is kell szemlélnünk. Az Európai Bizottság 2012-i javaslata a következő főbelemeket tartalmazza. Az európai alapi, egy európai alapítvány egy újabb jogi forma a nemzeti alapítványok jogi formája mellett. Kizárólag közhasznú alapítványokról van szó a bizottsági javaslatban, és az Európai Parlamentnek nincs beleszólási joga, hanem csak egy állásfoglalást fogad el ebben az esetben. Azt is látnunk kell, hogy a tanácsban egyhangú döntéshozatalra van szükség ahhoz, hogy egy európai alapítvány, mint jogi forma létrejöjjön. Hogyan néz ki a jelenlegi helyzet? Nos, a helyzet az, illetve a probléma az, hogy azok az alapítványok, amelyek nemzeti szinten tevékenykednek, nehézségekbe ütköznek, amikor más tagállamokban akarnak tevékenységet folytatni. Hogyha határokon átnyúló tevékenységet kívánnak folytatni a alapítványok, akkor polgári jogi és adóügyi problémák és akadályok is adódnak. Nagyon nagy költségekkel jár a határokon átnyúló tevékenység, és ez a közhasznú tevékenység rovására megy. Emellett azt is tudni kell, hogy bizonyos tagállamok különleges követelményeket támasztanak, ha külföldi alapítványok akarnak teve- tevékenykedni a területükön. Németországban például a külföldi alapítványokat nem ismerik el, mint alapítványokat. Adójogilag hangsúlyozni kell azt, hogy sok EU-s tagállam nem ad adókedvezményeket, vagy, meg, vagy bizonyos előfeltételekhez köti ezeket az adókedvezményeket külföldi székhelyi alapítványok esetében. Az Európai Bizottság javaslata arról szól, hogy szülessen egy statútum az európai alapítványokra vonatkozóan. Ezáltal akarja az Európai Bizottság a határokon átnyúló tevékenység, közhasznú tevékenység alkalmával felmerülő akadályokat lebontani és a költségeket csökkenteni. Ez a javaslat kimondja többek között azt is, hogy egy európai alapítvány csak akkor szabad létrehozni, hogyha, legalábbis így szól az Európai Bizottság javaslata, hogyha közhasznú tevékenységet folytat. Gazdasági tevékenységet is folytathat, a bizottsági javaslat szerint, azonban az így elért nyereséget teljes mértékben közhasznú célra kell felhasználni. Az alapítvány tőkéje 25 ezer euró lenne az Európai Bizottság javaslata szerint, és erre az összegre korlátozódik a pénzügyi felelősség. Az európai alapítványnak határokon átnyúló tevékenységet kell folytatnia, ez azt jelenti legalább két tagállamban kell tevékenykednie. A bizottság javaslatában fontos pont a következő is. A statútum és a székhely két különböző tagállamban lehet, ebből különböző kérdések adódnak és problémák. Egy európai alapítvány tehát, vagy az alapítás színhelyét adó ország joghatósága alá tartozik, vagy a működés helyszínét adó tagállam joghatósága alá, ez a, ebből probléma adódhat. Ahogy a, a korábbi jelentéstevő javasolta, Régner asszony, az a javaslat történt, hogy a az adminisztratív és a statútum szerinti székhely között ne legyen különbségtétel. Régner asszony egy időközi jelentést is készített, amelyről a parlament is eszmecserét folytatott. Itt felmerült, hogy a civil társadalmi tevékenységekkel kapcsolatosan nagyon nagy szerepet játszik az önkéntesség eh, szerepe is, az önkéntes tevékenység szerepe, és emellett felmerült a közhasznóság kérdése is. Kérdés, hogy egy európai alapítvány bármiféle gazdasági tevékenységet folytathat-e. Ez is egy olyan pont, amiről érdemes lenne mecserét folytatni, és felvetettem már az imént ezt a problémát is, mennyire lehet elválasztani egymástól az adminisztratív és a statutum szerinti székhely, illetve a statutum szerinti székhelyet. Ezzel függ össze a munkavállalók részvételének kérdése is. A bizottsági javaslat ezt a kérdést sem oldja meg teljes körülön, ahogyan Régner asszony jelentése is kiemeli. A javaslat tartalmaz ugyan szabályozást az irányító tanács összetételét illetően, de a munkavállalók részvétel ebben az irányításban nincs előirányozva, ami gond lehet, hiszen összeütközést eredményezhet például a német jogszabályokkal. Dániában és Ausztriában továbbá sok vállalatot alapítvány irányít, és sok munkavállalót érintene ez a kérdés. Emellett kérdés, hogy a 25 ezer eurós alaptőke elegendő-e. 2014. november 19-én a Koreper ülésezett, és itt a tagállamok többsége támogatta az európai alapítványt, megállapodtak a szövegben, de már itt is látszik a probléma, egyhangú arra van szükség, és itt csak többség született. Talán megtudhatunk ma többet is erről a kérdésről. Zárásképpen pedig szeretném felvetni azt a kérdést, amelyel kapcsolatosan talán válaszokat várhatnánk a tanácstól és a bizottságtól, mi a helyzet az eljárás tekintetében, mi a helyzet az adó kérdésével, és egy további központi kérdés, mennyire sikerült előrejutni a tárgyalásokban az egyhangúság elvére vonatkozóan. Nagyon hasznos lenne, hogy a tanács és a bizottság szólna erről néhány szót, ez nagyon fontos lenne a további eljárás szempontjából. Köszönöm. Thank you very... Köszönöm szépen. De Grandes úr önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy nehézségén voltak, de azért sikerült ide jönnöm a repülővel. És Régner asszonytól is hoztam egy javaslatot az Európai Alapítvány érdekében. Itt egy pár dolgot átalakítottunk, november 19-én a Koreperben nem voltunk sikeresek, hiszen 15 plusz és 8 mínusz szavazat volt. Azonban mindenképpen dicsérem a soros elnökség fáradozásait, azonban mégsem sikerült ezt a dolgot előbbre vinni. Az Európai Parlament is elmondta szempontjait, de a régiók bizottsága, az EGSB pedig világosan nyilatkozott, azonban túl sok hasznunk nem volt belőle. Mindenképpen hangsúlyozták, hogy szükséges az európai alapítvány, de ennél tovább nem igazán jutottunk. El kell gondolkodnunk azon, hogy 28-ból eh, 8 tagállam miért utasította el a javaslatot. Véleményem szerint eh, jó volt a javaslat, jó volt a vita, jó, ér, jó érvek voltak, konszenzust értünk el, a parlament a plénumon nagyon nagy többséggel jelezte a konszenzust, jelezte az akaratát, és szerintem mindenki tudja, hogy mennyire szükséges egy ilyen európai alapítvány. És most a tanácsot szerettem volna megkérdezni, hogy igazából hol szorít a cipő? az előadó még egyszer emlékeztetette egy-két alapvető állásfoglalásra, véleményre, tehát az S és D frakció részéről, de nagyon fontos az, hogy találjunk valamit, amely minnyájunk tetszésével találkozik. Tudjuk, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami szükséges a gazdasági és a szociális téren. Az alapítványoknak pedig eh, nagyon fontos szerepük van. Hogy eh, valahogy összekössük a közszférát a magánszférával, annak érdekében, hogy eh, a közjó érdekében tevékenykedjünk. Az Európai Alapítványnak vonzónak kell lennie, és úgy tűnik, hogy vannak olyan kompatibilitások a tanácsban, és tudjuk, hogy vannak nagy, befolyásos családok, akik például alapítványt alapítanak, és ott pedig olyan forrásokat biztosítanak, amelyek jó célt szolgálnak a társadalom számára természetesen megfelelő ellenőrzési mechanizmus is ki kell alakítani, hogy tényleg olyan alapítványról legyen szó, amely a közjót szolgálja. Ezt mindenképpen szabályozni kell. Egy másik probléma pedig a munkavállalók képviselete az alapítványokban. Néha az ilyen eszközöknél nem szabad túlságosan merednek lenni. Hiszen nagyon fontos az, hogy valamennyi rugalmasság is legyen a dologban. Hogyha túlságosan merevek vagyunk, mint például az európai együttes döntéshozatal esetében, akkor nehézkes lehet ez a dolog. Aztán itt van az adóügy. Hogy eh, itt az alapítványok adhok adó helyzetén is el kell gondolkodni, különben nem lesznek vonzóak. Most pedig tudnunk kell, hogy milyen nehézségek voltak a tanácsban. 15 ország támogatta, 8 ország elutasította ezt. El kell gondolkozni azon, hogy milyen intézkedéseket kellene foganatosítanunk, hogy előbbre jussunk ezen a téren. Hiszen mindenki tudja, hogy szükséges és észszerű egy európai alapítvány. Természetesen tartaniuk kell magukat a tagállamok adórendszeréhez, És most mindenképpen itt az idő, hogy megoldjuk a problémát. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm. Hautala asszony. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nem kérdés az, hogy a parlamentnek támogatnia kell az Európai Alapítvány statútumát, de kollégámhoz hasonlóan engem is nagyon érdekel, hogy nyolc tagállam miért viseltedik fenntartással. Esetleg itt meghallgathatjuk őket, hiszen hogyha tudjuk, hogy milyen ellenérzéseik vannak, akkor kidolgozhatunk egy megfelelő kompromisszumos megoldást. Néhány kérdésem lenne amelyre választ várnék, tehát elsősorban az előadótól és a bizottságtól. Úgy gondolom, hogy a köz jó mást és mást jelenthet az egyes tagállamokban, és szeretném tudni, hogy például az adó előnyök, amelyeket az Európai Alapítvány élvezne a bejegyzés országában, közérdeket szolgál. Tehát a a közérdek szerintem egy nagyon hasznos érv. És szerintem ez a kölcsönös elismerést is kellene, hogy jelentse. Nem tudom, hogy esetleg a közérdek, a közjó definíciója ennyire eltérő a különböző tagállamokban. Egy második kérdésem is van, ahogy olvasom a Kult Bizottság véleményét. Ez másfél évvel ezelőtt készült Szeretném tudni, hogy biztosak lehetünk-e abban, hogy amit a kult hangsúlyozott, az ellenőrzés, az elszámoltathatóság, minimális pénzügyi tevékenység, tehát elég garancia ez, amely garantálna azt, hogy megbíznak az érintettek az Európai Alapítványba. A, a harmadik kérdésem pedig, kollégáimmal is megvitattam ezt a frakcióban, és meddig tartana, amíg a bizottság előjön az Európai Társaság témájával? Tudjuk, hogy a társaságot Luxemburgban, Belgiumban be kell egyeztetni, nem azért, hogy adó, adó kedvezményeket kapjunk, hanem azért, hogy egy transnacionális társaság alakuljon ki. Tehát meg vagyok lepve. Hiszen ha jól értem, akkor ilyen kezdeményezés még nincsen, tehát feltehetnénk egy szóbeli kérdést a bizottsághoz, hogy milyen helyzet az európai társasággal, miután befejeztük ezt az alapítvány dolgot. Köszönöm. Fossz úr. Ja, ich danke auch für die Informationen, möchte... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy közte úr még tájékoztatott minket arról, hogy itt a székhely megosztásáról kellene még eszmét cserélnünk, ahogyan De Grandes kolléga is említett az egyszemélyes társaságok esetében esetlegesen ez bizonyos nem kívántos hatásokhoz vezethet az adógyi kérdéseket, illetve vagy a pénzmosással kapcsolatos problémákat vethet fel. Tehát pontosabban meg kell még ezt a kérdést vizsgálni. Óhajtunk egy ilyenfajta formát, de ennek korrekt módon kell működnie, és nem szabad joghézagokat nyitnia, amelyek esetleg nem kívánatosak nyilván. Tehát jó lenne, hogyha a jogi következményeket illetően még bátorító szavakat szólna, ezen formát illetően, illetve ezt pontosabban meg kellene vizsgálni, hogy az ilyen nem kívánatos jelenségeket, amelyeket senki nem óhajt közülünk, kizárhassuk. A rugalmasság mellett, amelyről De Grandes kolléga szólt, amire természetesen szükség lesz európai keretben, semmiképpen sem szabad, hogy ilyen nem kívánatos hatásokhoz vezessen ez a forma. Talán jó lenne, ha ezzel kapcsolatban még gondosabb vizsgálódást folytathatnánk. Köszönöm, Ragyev úr. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, днес в Европейския... Elnök úr, tisztelt kollégák! Több mint 110 ezer alapítvány létezik, amelyek közhasznúak, és nem nyerességorientált, itt az EU-ban, és egy millió európai polgárt foglalkoztatnak ezek. Ezek az alapítványok számos adóügyi szabály és adminisztratív szabály alá tartoznak, amely több millió eurós költséget generál évente számukra. A közös európai alapítvány statútumának bevezetése megkönnyíthetné a különböző adományok célba juttatását, és az alapítványok tevékenységét is megkönnyíteni, hiszen így a jogi nehézségek mindenképpen megszűnnének, és népszerűbbé válna ez a forma. Nagyon fontos az is, hogy az Európai Alapítvány fenntartható tevékenységi forma legyen, és fontos a megfelelő hatékony ellenőrzés garantálása is esetükben, hiszen ez növelni az új statutummal szembeni bizalmat. Ösztönöznünk kell az alapítványok tevékenységét, hiszen ez nagyon hasznos az európai polgárok számára. Nagyon gyorsan előre kell lépnünk, tehát az ezen fontos jogi aktussal kapcsolatos tárgyalások során, hogy az európai alapítvány rendelkezzen a megfelelő eszközökkel. Nagyon világos üzenetet kell küldenünk a tagállamoknak, felszólítva őket, hogy késedelem nélkül fogadják el az Európai Alapítvány új statutumát. Köszönöm. Thank you. I would like... Köszönöm. Kneffel asszonyt kérném meg, hogy szóljon hozzánk. Or her Maybe I, I, I take the point. Thank you, Chair. Um, thank you very much for... Köszönöm szépen a megjegyzéseiket. Elsősorban az előadó és Régner asszony megjegyzéseit. Mi a bizottságban pontosan tudjuk, hogy a parlament támogatta ezt a nagyon fontos témát, hiszen egy nagyon pozitív és nagyon fontos dologról van szó. A bizottság pedig mindig támogatta az Európai Alapítvány ügyét. Esetleg lenne egy általános megjegyzésem, ami a javaslat hatáját illeti. Itt közérdekű alapítványról van szó. Tehát az alapítvány más, mint például az IKEA, egy nagy kereskedelmi vállalat. Itt másról van szó, mint például a, egyházakról. Az egyházak is nagyon fontos közérdeket látnak el. Szerintem most itt nem kellene a részletkérdéseket vázolni, de Delgand úr kérdezett rá, hogy mi a helyzet a tanácsban. Tényleg, három év tárgyalás után, és 11 munka csoportülés és három koreperülés után mindig az a helyzet, hogy 8 tagállam ellenzi a javaslatot, 5 néhány változást óhajtana, hárman pedig melegen, vagy valahogyan üdvözlik. Tehát a szerződés 352-es cikke értelmében itt viszont egyhangúságra van szükség, mivel statútumról van szó. Az De Grande úr rákérdezett, hogy milyen problémák vannak. Nehéz, hogy elmondjam, hogy mi a konkrét probléma minden tagállamnak. Mert itt egy kicsit az ördög ügyvédjének tűnök, mert a bizottság támogatja ezt az elképzelést, tehát a tagállamok tudják konkrétan, hogy mik a problémáik. Alapvetően néhány tagállam nem látja a javaslat hozzáadott értékét. Tudom, hogy ez nagyon magasztosan hangzik, de nem észlelik a hozzáadott értéket, hogy hogyan, hogy egy új európai jogi forma jönne létre. Néhány tagállam úgy gondolja, hogy a statútum előnyei nem haladnák meg az administratív terheket. Hát be kell jegyezni, akkor kell egy felügyelő mechanizmus, akkor kell valamilyen alaptőke, végezetül pedig számos tagállam úgy gondolja, hogy ezen bürokrácia után nem sok minden marad. A bizottság észlelte, hogy három év után ki kell értékelni a helyzetet, a tíz nappal előtti koreper ülés után el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan lehet tovább haladni. A munkaprogramunkon is gondolkozunk, a 2015-ös munkaprogramunkon. Nem szabad azt a tényt elfelejtenünk, hogy egyhangúságra van szó, a parlamentben pedig láttuk, hogy nagyon nagy támogatottságot élvez ez a dosszié. A bizottságban foglalkozunk az, ügyjel, de ahogy mindenki tudja, a bizottság dolgozik egy olyan listán is, amelyre összegyűjtjük, hogy esetleg a, milyen javaslatokat kellene visszavonni. Még egy kicsit túl korán van, hogy elmondjuk, hogy mi a helyzet, mert belső folyamatról van szó, még mindig sok munka van vele, de ez egy olyan anyag, amelyet a megfelelő eljárások után a politikai gondolatok alapján majd elfogadják. Tehát technikai részletek is vannak, és mint említettem, megvizsgáljuk, hogy hogyan tudunk előbbre lépni. Esetleg lenne még egy megjegyzésem. Felmerült egy kérdés az Európai Társaságra is. Valamikor a 90-es években volt már egy ilyen javaslat, lehet, hogy néhányan emlékeznek erre, ezt visszavonták. Tehát itt a Enterprise főigazgatóság, a vállalkozási főigazgatóság volt ezért felelős, de amennyiben európai társaságról tárgyalunk, itt is tudnunk kell, hogy itt is egyhangúságra van szükség. Ennyiben hasonlít a az Európai Alapítványhoz. És hogyha az Európai Alapítvány nem megy át, akkor szerintem nem kell itt kristálygolyóba néznem, hogy előre jelezzem, hogy az Európai Társaságnak sincs sok támogatója, akkor köszönöm, hogy elmondhattam. That's the end of the... Köszönjük szépen. A felszólalók listájának végére értünk. A tanács részéről senki nem kér szót, ezért kérem a jelentéstevőt, hogy zárja le a vitát. Vielen Dank äh, für die Anregungen, auch danke nochmal. Nagyon szépen köszönöm ezt a sok gondolatot, és köszönöm szépen az Európai Bizottság részéről az őszinte és realisztikus helyzetismertetést. El kellene gondolkodnunk most, hogy a Júri Szakbizottság részéről milyen kezdeményezéseket tudunk tenni, hogy az Európai Alapítványra vonatkozó pozitív kezdeményezésnek még több lendületet adjunk. Talán erről kellene egyeztetni, ez lenne azt hiszem a legfőbb feladatom jelentéstevőként. Ami a tartalmi kérdéseket illeti, tehát az administratív és statútum szerinti székhely kérdése és más egyéb kérdések, ezeket még tisztázni kell. Ide tartozik a munkavállalók részvételének joga is. Ezek mind olyan szempontok, amelyeket a további eszmecserék során szem előtt kell tartanunk. Zárásképpen meg kell vizsgálnunk, hogy mi júri szakbizottságként hogyan tudunk aktívak lenni, kezdeményező szerepben feltűnni nyomást gyakorolni, hogy ezt az Európai Alapítványra vonatkozó kezdeményezést tényleg átültethessük a gyakorlatba, hiszen alapvetően ez egy pozitív kezdeményezés. Elnök, köszönöm. De Grandes úr még egyszer szót kért, és Hautala asszony is. De Grandes úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság most nem akart konkrétabbat mondani, vagy nem tudott. Örültem volna, hogyha többet megtudhattunk volna arról, hogy mi is történt konkrétan a tanácsban. Öten szeretnének változás, változtatást látni a tanácsban, hárman még tovább szeretnének menni, és a fennmaradóak egyetértenek a javaslattal, ha jól értem. Emellett a közhasznúság egy alapvető feltétel az alapítványokra vonatkozólag, ez teljesen világos, máskülönben ezt nem lehetne támogatni. Feltettem azonban egy kérdés is, engem az érdekelt volna, hogy milyen jogi eszközzel lehet ebből kiutat találni. Felmerült bennem, hogy nem lehetne itt, nem lehetne-e itt konkrétan azonosítani a fennálló nehézségeket, és nem lehetne-e egy megerősített együttműködés sem belül megoldani ezt a kérdést. Hogyha nincsenek a tagállamok részéről nagyobb fenntartások, akkor ez így megoldható lenne. Nem akarom most ezzel bírálni az Európai Bizottságot, csak próbálom megérteni, hogy hogyan jutottunk el a kialakult helyzethez. Persze az Európai Bizottságot sem akarom hibáztatni, hiszen mindenek előtt a tanácsban rekedt meg a dolog. Az olasz soros elnökség úgy látom mindent megtett az ügy érdekében. Néhány probléma azonban ahhoz vezetett, hogy kialakult ez a jelenlegi helyzet, és a vita most megrekedt. Fontos lenne, hogy a tartalmi, érdemi kérdéseket tisztázni tudjuk a javaslattal kapcsolatosan, hogy láthatóvá váljon, hogy vannak-e olyan fenntartások, amelyek esetleg ellentétben állnak azzal, amit az Európai Parlament mond, hiszen a parlament általában rugalmas és szeretne előre jutni ebben a kérdésben. Ha ott áll a képviselő, köszönöm, szinte meg tudnám ismételni mindazt, amit a kolléga mondott előttem, hiszen én is úgy látom, hogy nem tájékoztatnak minket megfelelően arról, hogy a tagállamok, a nyolc tagállam esetében még a konkrét fenntartások. Szerintem nem kellene, hogy ilyen bizalmas legyen ez az egész eljárás is titkos. Kicsit kellemetlenül érzem magam, hogy csak hogy semmiféle választ nem kapunk a, ezekre a kérdésekre. És a megerősített együttműködés keretein belül, keretén belül, ha jól értettem, kilenc tagállam is együttműködne. Továbbá azt hiszem nem kaptam választ a kérdésemre, amely arra vonatkozott, hogy a közhasznúság meghatározása mennyiben különbözik a 28 tagállama, főként ami az adókedvezmények kérdését illeti. Jó lenne, hogyha kapnék választ el a kérdésre, biztos vagyok benne, hogy létezik ilyen, ami pedig az elszámoltathatóságot illeti. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy ezek az alapítványok nem válnak valamiféle pénzmosodákká? Hiszen nagyon előtérbe került az utóbbi időben az adóelkerülés problémája, nem szabad egy olyan eszközt teremtenünk, amelyet fel lehet használni adóelkerülés céljából. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon röviden fogok válaszolni. Sajnálom, hogyha túl felszínesnek tartották a válaszaimat. Még egyszer elmondom, nem tudok a, tagállam, a nyolc tagállam és a tanács nevében nyilatkozni. Még egyszer azt tudom csak mondani, hogy felénk mit közvetítettek, milyen üzenetet. Ők azt mondták, hogy nem látják a hozzáadott értéket, főként az adminisztratív terhek növekedésének kontextusában. Az Európai Bizottság javaslatot készített, amelyel megpróbálta elkerülni, hogy bizonyos tagállamok esetében torzuljon a szöveg, és ezáltal akadályokat gördítsünk az európai alapítványok működésének útjába. A 2013-as Koreper egy évvel ezelőtt foglalkozott az ügyjel, azóta ez az egész kérdéses fejezet, ami az adókkal foglalkozik, kikerült a javaslatból, úgyhogy most az Európai Alapítványra vonatkozó javaslatban semmilyen adókkal kapcsolatos szövegrész nem szerepel, részben nyilván azért is, mert ez összefügghet az adóelkerülés lehetőségével, bizonyos tor- torzulások következhetnek be, és így tovább. Mi a bizottság részéről úgy gondoltuk, hogy ez kizárható, de a tagállamok kérésére kivettük az adózásra vonatkozó részt. Ez nyilván csökkentette az, a hozzáadott értéket, de még mindig úgy gondoljuk, hogy sok olyan eleme van a szövegnek, ami előbbre vihet bennünket. Másodszorban, ami a székhelyi megosztásának kérdését illeti, illetve annak nem követes következményeit, a módosítások, amelyek megtörténtek, arra vonatkoztak, hogy ne lehessen ketté választani az administratív székhelyet a statutum szerinti székhelytől. Így sikerült azt hiszem bizonyos aggályokat felszámolnunk. Ezek voltak a javaslat fő építőelemei, elemei, Szerintem sikerült kizárnunk a pénzmosodákra vonatkozó aggályokat, az adóelkerülésre vonatkozókat, és így tovább. Úgyhogy ezeket fogalmazunk, így semlegesítettük. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Azt hiszem, akkor ennek a napirendi pontnak a végére értünk, sajnálatos módon már. le kell zárnunk ezt a kérdést. Ötös napirendi pont következik. Ausztriának és Máltának a polgár és kereskedelmi ügyekben a bíróság és bíróságon kívüli iratok külföldi kézbesítéséről szóló 1965. november 15-i hágai egyezményhez történő csatlakozása a jelentéstevőnek adom meg a szót Huszpaszkics úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, elnök úr. A kérdésem itt ez a 65. november 15-i egyezmény, a hágai egyezmény, egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi a bírósági és bíróságon kívüli dokumentumok kézbesítését az aláíró tagállamokba kereskedelmi és polgári ügyekben. Ami az Európai Uniót illeti, a dokumentumok kézbesítése egy másik egyezmény hatája alá tartozik, melyet 2007. november 13-án fogadtak el. 26 tagállam az EU-n belül már alkalmazza az említett egyezményt. Ausztria és Málta is csatlakozni óhajtottak most ezen egyezményhez. El kell mondani, hogy az Európai Unióban él az a jog, az a kizárólagos jog, hogy más tagállamokat megbízzon a nevében való cselekvésre, ami az adott egyezménnyel kapcsolatos ügyeket illeti. Végezetül szeretném elmondani, hogy ez a 65 novemberi egyezmény mindenféleképpen meggyőzhetett minket a hasznosságáról, ami a dokumentumok határokon átnyúló kézvesítését illeti. Ugyanis ugyanaz a kézvesítési rendszer vonatkozik a tagállamokban a bíróság és bíróságon kívüli iratok kézbesítésre ezen egyezmény értelmében. Éppen ezért jó lenne, hogyha hozzájárulnánk ezen egyezményhez való csatlakozáshoz az érintett két tagállam vonatkozásában. Köszönöm szépen. Megjegyzés a tagok részéről, Zviefka úr. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, dziękuję także sprawozdawcy. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek, és a néppárt is jelentéstevőként elmondom, hogy nagyon örülök annak, hogy Ausztria és Málta csatlakoznak csatlakozni kívánnak a hágai egyezményhez, amely a bíróság és bíróságon kívüli iratok kézbesítésére vonatkozik kereskedelmi és polgári ügyekben. Nos, ez egy rendkívül jelentős szabályozás, amely a bíróság működését biztosítja ezen ügyekben, és az EU jog érvényesítéséről is gondoskodik. Éppen ezért nem tudom elképzelni, hogy bármilyen tagállam a hágai egyezményen kívül maradjon. Köszönöm. Köszönöm. Rozier úr. Köszönöm, elnök úr. Nos, az SND frakció elnyék jelentéstevőjeként szintén támogatom Málta és Ausztria csatlakozását ezen egyezményhez, a hágai egyezményhez. Az EU kötelezettség vállására vonatkozik ez 2007 óta, amikor is a hágai konferencia tagjává vált az EU is. A bizottság, tehát a harmadik országok számára szintén ö, próbálja ösztönözni a csatlakozást, csatlakozást ezen egyezményhez. Most már ö, ö, Máltának és Ausztriának is csatlakoznia kell az egyezményhez. Köszönöm. Köszönöm. Úgy néz ki, hogy szakbizottságunk egyértelmű, de nem most szavazunk, akkor szavazunk, ha a tanács megkéri a parlamentet, hogy konszenzusos szavazás legyen néhány hónap múlva. A hatos pontot elhalasztottuk, a hetes pont Marokkónak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásáról szóló 1980-as évi hágai egyezményhez való csatlakozása. Hautala asszony kap szót, az előadó. Köszönöm. Ezt a jelentéstervezetet már bemutattam, egyszerűen sok minden hozzáfűzni való nincsen. Az Európai Bíróság határozatot hozott, hogy ez kizárólagosan Európai Uniós kompetencia, tehát a kompetencia kérdése most már megvan. Remélem, hogy a jelentéstervezet gyorsan előre halad, hiszen ez mindenképpen a jogellenesen külföldre vitt gyermekek érdekébe van. Igazából egy plusz információ van még. Megkérdeztem múltkor a jogi szolgálatot, hogy volt-e annak esélye, hogy az egyezmény hatájába bevihetjük-e azoknak a gyermekeknek a jogait is, akiket kényszerítettek tehát retroaktívan, tehát korábbra nem lehet visszahatólag törvénykezni. Az egyetlen kívánságom az, hogy minél gyorsabban előre jussunk, és természetesen, ha vannak módosítók, akkor a határidőkön belül üdvözöljük őket. Köszönöm. Megjegyzések a tagok részéről? Nem látok. A tanács ebben az ügyben már kért véleményt a parlamenttől, tehát határidőt kell szabnunk a módosítók benyújtásának. 5. december 8-a lesz, tehát szavazhatunk az ügyről akkor jövő januárban. Akkor ez minden a hetes ponthoz. A 8-as és 9-es pont előadója Kavada úr nincsen jelen, ami problémás. Tehát el kell ezt az ügyet is halasztani, és át kell térnünk a 11-es pontra, amely zárt ülés lesz. Tehát szeretnék mindenkit megkérni, akinek nincsen joga, hogy az zárt ülésen részt vegyen, hagyja el a termet, 5 perc szünetet rendelek el.